Okay, colleagues, can I reconvene the meeting this afternoon? We two items on the. Kedves kollégák, megkezdjük a délutáni ülésünket. A koordinátorok ülése lesz a nap végén, de előtte még két napi rendi pontot meg kell tárgyalnunk. Az első a TNT finanszírozási eszközeiről, szól, eszközeiről szóló tanulmány. Hüb Vanessen úr fogja ezt a prezentációt megtartani, illetve Robert Bain, aki az ITS-t képviseli a Leedsből érkezett, az Egyesült Királyságból. Ez hozzánk képest a hegy túloldalán van az Egyesült Királyságban. Mindkettejüket arra kérném, hogy 10 percet vegyenek igénybe a prezentációjukhoz, mert akkor utána még lesz lehetőség kérdéseket is föltenni. Ja, egy prezentációról van szó, rendben van, akkor egyedül ön 20 percig beszélhet, mind a két 10 percet felhasználhatja. Van Essen úr a tenté finanszírozásáról parancsoljon. Thank you very much for inviting us here. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a meghívást, hogy eljöhetünk bemutatni E, ezt a prezentációt az EU szállítási infrastruktúrájáról. A tanulmányt e, két partnerrel együtt e, végeztük, a CIE DERT és az ITS Leeds, és a TAPR cég is részt vett ebben, ez egy független, TEPR egy angol vállalat. A cél az volt, hogy eltekintést adjunk arról, hogy milyen finanszírozási eszközök és források állnak rendelkezésre a szállítási infrastruktúrára, különös tekintettel a TNT rendszerre. Végül is minden infrastruktúrát vagy a használók, vagy az adófizetők fizetnek. Ebben a tanulmányban azt néztük meg, hogy mire élik e mögött. Megnéztük az ide tartozó kérdéseket, a stratégiai alkalmazkodást, a működési összefüggéseket és az administratív kapacitással kapcsolatos kérdéseket. Természetesen elemeztük a különböző opciókat a jelenlegi bizottsági javaslatok alapján, és a TNT iránymutatásokat is megnéztük, és hát egyéb javaslatokat, amelyek összefüggésben állnak a TNT hálózat finanszírozásával. Megfogalmaztunk politikai ajánlásokat az elemzés alapján, és hát, mint már említettem, ezt a tanulmányt három főből, három tagból álló konzorcium végezte. Gyorsan nézzük meg a TNT politikát, ez kulcseleme az uniós közlekedési politikának már néhány évtizede. Azt hiszem, hogy érdemes gyorsan emlékeztetni a politika főbb céljaira, és ez persze kötődik a belső piachoz, a hozzáférést javítja a tagállamok számára, mind az utasok, mind a fuvarszállítás céljára, és hát persze ez az utóbbi időben egyre jobban kapcsolódik az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére irányuló célokkal. A gazdasági, társadalmi, szociális és területi kohézió elősegítése is fontos célja a TNT politikának, valamint fontos hangsúlyozni azt is, hogy ez hozzáadott európai értéket kíván teremteni. Tehát ezek a hálózatok hozzáadott értékkel szolgálnak az egész Európai Unió számára. A TNT definíciója magában foglal minden hosszú távú fuvar és utas szállítást az EU tagállamok között, és a politika többek között magában foglalja az Európai Uniós támogatást az infrastruktúra kiépítésére, és ez a jelenlegi eh, MFF keretében 52 milliárd euró, ez jó sok pénz, és akkor ebben még nincs benne az, amit az Európai Beruházási Bank eh, bocsát rendelkezésre. Eh, itt látható a költségek áttekintése a TNT rendszerben hogyan néz ki a jelenlegi finanszírozási időszak, milyen lesz a következő, és itt láthatják, hogy a számok nőnek, növekedő tendenciát mutatnak. A második oszlopban látható, hogy a az alapokat hogyan lehet ebbe bevonni, és itt van még az, amit az Európai Beruházási Bank nyújt kölcsönök formájában, ugye ez 41 milliárd, milliárd euró volt, és ez növekedni fog 53 milliárdra a becslések szerint a következő időszakban illetve a jelenlegi időszakban, és az előzőben volt 25. Látható, hogy a, az összegek folyamatosan emelkednek az összeg. A 302 volt a 2002 2006 os időszakban, aztán 154, és ennyi lenne 13 ban és akkor 238 milliárd euró pedig a következő időszakban. Tehát az összeg nő. Itt látjuk, hogy hogyan oszlik meg a 15-ök és a az új tagállamok a 12 között mindez, azt is látható, hogy ennek nagyon jelentős részét, ennek az összegnek még mindig az EU 15-öknél költik el, bár növekszik mindkét oszlopban a szám. Aztán részletes információt láthatnak. Ez benne van a jelentésben is a különböző forrásokról és eszközökről, a TEN-T program mit jelent, ez gyakorlatilag kevesebb, mint amit az alapok biztosítanak, meg a, azután több mint 18 milliárdot, ez nem csak TNT, hanem más közlekedési infrastruktúrát is magukban foglalnak, látják, hogy mi mindenről van itt szó, ezt már az előző fólián lehetett látni. A TNT az 44 milliárd, az EIB esetében 53 milliárd jelenik meg, ugye a befektetési bank esetében a társfinanszírozási ráta is látható, és látható, hogy hogyan fejlődik a társfinanszírozási ráta, illetve hogyan alakul az egyes tagországi csoportok között. Azután látható az, hogy mennyivel járulnak mindehez hozzá a tagállamok. Bal oldalon látható, hogy 390 milliárdot fog át a jelenlegi finanszírozási időszak, háromnegyedet más források fedeznek, befektetők nemzeti kormányok, és azután látható a másik ö, ö, részt, és itt a ö, EIB, a TNT e program jelenik meg, a kohéziós ö, alap és az ERFA. A jobb oldalon látható a prioritások ö, sorrendjét, a prioritások rendjét a jelenlegi ö, finanszírozási időszakban és a következőkben. A TNT program prioritásokra összpontosít, a többi finanszírozási eszköz az megoszlik a nem prioritások és a prioritások között másképp történik ott tehát a megoszlás. Most láthatnak egy áttekintést arról is, hogy a különböző közlekedési modulok mennyit kapnak mennyit kap a vasút, mint közlekedési modalitás, azután egy kicsit többet, ugye, akkor a kevesebbet költenek a több modalitást átfogó rendszerekre, vagy a belső vízi utakra. A TEN-T programban látható, hogy az oroszlán részt vasútra és közutakra költik, a közutak részesedése ő nagyobb. Ezen a dián részletesen látható, hogy a kohéziós és az ERFA pénzek hogyan oszlanak meg. Ez tükröződik. Ez a 2010. szeptemberi állapotot tükrözi. A számokból kiderül, hogy vannak különbségek a között, hogy mi az, amit elfogadtak, és mi az, ami már ö, alokálásra is került bizonyos konkrét projektekre, autópályákra, közutakra, itt magasabb az arány, mint a vasút esetében, és néhány más kategóriában. Hogy valami elképzelést adjak arról, hogy hogyan is működik mindez a TEN-T projekt. Vegyünk néhány példát, az egyik a hatos, Bordó és Túr és Bordó közötti összekötetésről van szó. 7,801 millió euróról van szó. Itt vannak a különböző finanszírozási források, az RFF, a francia vasutak, a azut, tehát a francia állam, aztán 3 millió euró, azután a kereskedelmi bankok és az EIB jelentős részesedést vállalnak a kereskedelmi banki kölcsönök amihez a francia állam nyújt garanciát. Jó bonyolult, ugyanis nagyon sok eszköz kerül alkalmazásra valóságban ilyen esetekben. A következő finanszírozási időszakban szintén láthatóak a számok, 8 milliárd a TNT programban, és ezt majd a Connecting Europe Facility helyettesíti, és ez a javaslatban 31,7 milliárd eurót jelent a bizottsági javaslatban. Lényegesen nagyobb ez, mint a TNT program. Hangsúlyozni kell, hogy ebből 10 milliárdot a kohéziós alap biztosít, 10 milliárdot tehát, és a becsült érték a kohéziós és az ERFA hozzájárulása 41 milliárd, ez feltételezi, hogy a tentére költött részesedés az nagyjából ugyanannyi lesz, mint a jelenlegi finanszírozási időszakban. Hogyha ezt, az alka- ezt alkalmazzuk, ezt az eszközt, akkor ez ugye 41 plusz ugye ebben már benne van a, a 10 milliárd euró is. Az EIB esetében még nem biztos, hogy mennyi forrás áll majd rendelkezésre erre a célra. Fontos eleme a bizottsági javaslatnak a projektbondok, a projektkötvények koncepciója. Nem akarok erre részletesen kitérni, csak nagyon röviden említem meg. A projekt bondok kötvények mögött az a gondolat húzódik meg, hogy javítani kell a hitel minősítést, hogy magánbefektetőket jobban lehessen vonzani ez tehát arról szól, hogy garanciákat lehessen vásárolni, hogy bizonyos kockázatokat meg lehessen osztani, vagy át lehessen vinni és amikor ezeket a garanciákat biztosítják, akkor ugyanaz a multiplikátor érvényes, hogy minden millió vagy milliárd, amit kötvényekre költenek, az feltételezetten ennyi és ennyi új befektetési értéket vonz, és itt a szorzó az 15-20 között van, tehát minden milliót, amit projektkötvényre költenek, az 15-20-szoros magánbefektetést vonzhat. Az érvelés emögött az a piaci hibákat akarja kiküszöbölni, a piacon történt torzulásokat, tehát persze mi ez, és mit is jelent ez? A kockázat elkerülést szolgálja a jelenlegi piacokon? Ez egy fontos kérdés, és erre folyamatosan tekintettel kell lenni. Most a kísérleti fázisban vagyunk, 2012-13 maximum 220 millió euróról lehet szó ennek keretében. Ez is egy fontos elem lehet, tehát a következő finanszírozási periódusban. Természetesen itt van még a Public-Private Partnership, a PPP elem is. Ezt is felmértük gyorsan, hogy eddig hogyan érvényesült ez a TNT projektben, és milyen tapasztalatokra sikerült szert tenni. A kollégám az egyik legfőbb szakértőjének hogyha Robert Bain, Robert Bain kollega, ha kérdésük van, majd ő válaszol erre. És nagyon fontos, hogy jó legyen a közbeszerzési rendszer, ez, ez meghatározó. Kockázatos lehet ez is bizonyos esetekben, mert egy kicsit attól függ, hogy milyen jellegű PPP-ről van szó, és különösen amikor az elérhetőség vagy a teljesítmény alapú kifizetéstől függ, akkor ez lehet kockázatos is. És persze azt hiszem, hogy hangsúlyozni kell, hogy ez nem azért van ez a PPP, hogy a kormány mérlege, költségvetési mérlege jobb legyen. A javaslatok és az a mód, ahogyan mi ezt kidolgoztuk, az látható. Szóval a tenté politika átvizsgálása során számos következtetést vontunk le. 2009-2010-re vonatkozóan nagyon sok prioritást jelentő projekt el, lemaradásban van, tehát nem tartják a menetrendet, és ennek az egyik oka a nem megfelelő finanszírozás. Az áttekintés felhívja a figyelmet arra, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a határon átnyúló kapcsolatokra. A TNT az egyfajta patchwork, a rosszul összekötött nemzeti projektek között, és éppen ezért nagyon fontos, hogy javítsuk a, a patchworköt, és hogy ebből legyen egy átfogó hálózat. Az interoperabilitás fontos, különösen a vasút vontag vonatkozásában, és a különböző módozatok közötti integráció. Most, ha megnézzük az új javaslatokat, számos kérdéssel foglalkoznak ezek, megpróbáltuk nagyon röviden összefoglalni. Itt ezt a pecsőrköt itt nem csak prioritásokról kell majd beszélni, hanem sokkal inkább egy, egy törzs hálózatról. Ezt kell kialakítani, és ez egy nagyon fontos különbség az előző politikához képest. Fontos elem, hogy pántlikázni kellene 10 milliárdot a kohéziós alapból a CEF-re, a Connecting Europe Facility-re, mert így jobban lehet a prioritásokat ö, érvényesíteni a törzshálózatban. A TENTÉ e program költségvetése a CEF összegek jelentősen növekedtek, azután a projekt kötvény kezdeményezés, hogy több pénzt lehessen bevonni a magánfinanszírozás keretében, Azután itt van a stratégiai adaptáció, ezt is javítani kell. És akkor majd visszatérek még most erre a kérdésre, ha megnézzük a stratégiai adaptációt a különböző finanszírozási eszközöknél, akkor látható, hogy a célok és a prioritások sokkal jobban igazodnak most a határon átnyúló elvhez, az inter operabilitás, az éghajlatváltozás, stb. aspektusaihoz. Ezek jobban megjelennek a javaslatokban. Több eszközt lehet tehát felsorolni, ugye itt van ez a 10 milliárd, 10 milliárd ami kifejezetten erre a célra szolgál, azután a társfinanszírozási réta, ráta is nőhet 30% a CEF-ben, és a kohéziós politika amiről szintén szó esett, hogy itt az ex ante feltételeket kell meghatározni a projektek számára. Mi úgy érezzük, ha megnézzük a javaslatokat, hiányzik valami az, hogy az új ten tény mennyire járul hozzá a végső célhoz, amit ugye a fehér könyv tartalmaz, ez még nem teljesen világos, hogy milyen mértékben járulnak majd ezek az új elemek ennek a megvalósításához hozzá. Azután nézzük meg a működési adaptációt. Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a különböző eszközöknél más a hangsúly, ezt látják, hogy a TNT programok esetében a finanszírozás közutakra vagy vasútra irányul, aztán valahol nagyobb a közúti részesedés. A fő célja a kohéziós alapnak és az erfának az az, különböző ugye a, a cél, a TNT és a Connecting Europe Facility esetében. Ha összehasonlítjuk a kiadásokat a célokkal a fehér könyv alapján, akkor van egyfajta kockázat, ugye ha sokat költünk közúti szállításra, és ez hosszú távon már veszélyeztetheti a fehér könyvben meghatározott célokat. A stratégiai prioritások materializációja is nagyon fontos. Megvannak a kritériumok, ugye 10%-a nagyobb társfinanszírozás, olyan projektek esetében, amely a határon átnyúló elemet hangsúlyozák, illetve hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak csökkentéséhez. Ugye az ördög mindig a részletekben rejlik, nagyon fontos pontosan meghatározni, hogy mire is gondolunk pontosan. Az administratív kapacitást tekintve nagyon fontos kérdés ez, és úgy gondoltuk, hogy a legfőbb kihívások azt jelentik, hogy a a legfőbb kihívás az, hogy a projektet nagyon jól sikerüljön definiálni és előkészíteni. Ez néha elég gyenge pont. És a másik fontos elvárás az a jutatott pénzek alkalmazásának koordinálása, illetve a közbeszerzési folyamat, különösen PPP megoldások esetében ez nehéz. És ugye az ex ante kondicionalitás van hivatva megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, a partnerségi szerződésekre gondolhatunk. Azután az EPEC és a Jaspers további bevonása fontos elemek, a kihívások leküzdésében, és nagyobb koordináció van szüksége a Jaspersre és a központilag irányított alapok között. Néhány egyéb kérdés, amit még talál, megtalálnak az elemzésben, és ez a politikának a hatékonysága az a következő dokumentumoktól is ö, ö, függ. A fő célok világosak, a kérdés az, hogy ezeket hogyan lehet valóban ö, valóságá tenni. Megfelelő kereteket kell mindehhez találni, ez fontos, de nem elegendő. Másik fontos feltétel, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal történjen mindez. A partnerségi szerződések, és azután a prioritásokat meg kell határozni, a kritérium, mechanizmus ki kell dolgozni, és hogyha megnézik a politika végső célját, gazdasági éghajlatváltozással kapcsolatos céljait, ez világos, ezek dominálnak. De ha megnézik, hogy hogyan lehet, hogyan értékelik ezeket a hatásokat a mostani TNT projektek esetében, akkor nem annyira világos, és nem annyira átlátható, vagy hogy egyáltalán mennyire jók, mennyire megfelelő hatást váltanak ezek ki a gazdaságra. Természetesen ezen van mit javítani, például úgy, hogy bizonyos Mm, a, a közlekedés tervezésre fel lehet, meg lehet határozni szigorúbb követelményeket, vagy az éghajlatra gyakorolt hatás mm, számszerűsítéssel, azután a cost-benefit elemzés, világos módszertannal, egységes módszertannal kell ezt elvégezni, ahogy a költségeket és a, az eredményeket elemezzük. És ezt, ezen még van mit javítani azután független testületeknek kell ezeket validálni. Ez nagyon sokat segíthet. És ezek az instrumentumok használhatók a prioritások meghatározásának és a társfinanszírozásról való döntés elvégzéséhez. És vannak egyéb elemek is. Milyen a kapcsolódás a többi politikához? A felhasználói díjak és a, az internalizáció az infrastruktúra finanszírozásában az útdíj, vagy hogy milyen infrastruktúra díjak alkalmazhatok, mert azért ez is segíthet a privát befektetők megnyerésében. Jelenleg a kohéziós alap keretében a felhasználói illetékeket, azokat nem segítik, ugye? Ez ezt levonják a projektből, és ez kötelező a vasút esetében, és ez kicsit kedvezményt nyújt a, a közutaknak a vasúttal szemben. Szóval ezt még nem sikerült teljesen megoldani ezt a kérdést. A különböző politikák közötti kapcsolatot illetően a prioritások meghatározása kapcsolódik a felhasználói díjak alkalmazásához és a költségek internalizálásához és nagyon sok lehetőség van arra, hogy erősítsük a kapcsolatot a célokkal, és erősítsük a kapcsolatot a különböző célokkal. Nézzük még meg az innovatív finanszírozási eszközök és a PPP-k használatát. A következtetésünk az, hogy ez segíthet a hézagokat kitölteni, és csökkenti a közszféra pénzügyi terheit, ez jó hatással lehet a magánbefektetők pénzügyi fegyelmére, és ezek az innovatív elemek segítik a megfelelő streamliningot, a standardizációt, az áramvonalasítást, konszolidációt, ő komprehenzív áttekintést ad. Ez egy nagyon összetett kérdés, komplexitása nagy. És hát utoljára, de nem utolsó sorban, meg kell említeni ugye a projekt kötvényeket, és meg kell nézni, hogy milyen piaci hibákat melyik eszközzel lehet kiküszöbölni vagy megoldani. Aztán, ha megnézzük ezt a javaslat tervet, akkor úgy érezzük, hogy ez nagyon a arra fókuszál, hogy a törzs networköt ki tudjuk építeni, ez megfelel a fehér könyv elvárásainak, de azért úgy érezzük, hogy van két kockázat, az egyik az a finanszírozással kapcsolatos, és lehet, hogy ezt nem lehet teljesen megoldani. Gazdasági válságot élünk meg, és hát ez nem segít mint ebben. Úgy látjuk, hogy nagyon fontos lehet mindezt figyelembe venni, és kigondolni néhány alternatív forgatókönyvet. Mi történne például akkor, ha nem sikerül, ha nem lesz minden elérhető ezek közül az eszközök, az alapok közül. Ilyen esetben nagyon világosan kell a prioritásokat meghatározni, hogy egyszerűen nem lesz elég pénz. Akkor meg kell nézni, hogy milyen alapon és ki fizeti az illetéket. Ezek a kérdések eddig még nem teljesen világosak, meg a cost benefit, a carbon rating, ezek esetleg hasznos eszközök lehetnek. A felhasználói díjakat, az ITS-t is jobban lehet használni a finanszírozási problémák megoldására. Ezek az eszközök segíthetik a közpénzek elköltésének az igazolását, és segíthet abban, hogy biztosítsa azt, hogy a beruházások tényleg hozzájárulnak a célokhoz tehát a dekarbonizációhoz, a kisebb karbonintenzitáshoz, a szállításban és a gazdasági célok megvalósításához a szállítással kapcsolatban. Csak nagyon gyorsan ennyit tudtam volna elmondani erről a projektről, amit vizsgáltunk, és köszönöm a figyelmüket. you very much, Mr. Van Essen. I've got... Van Essen úr, köszönöm szépen. Eddig heten jelentkeztek, hogy szeretnének hozzászólni, és 25 percünk van erre a napirendi pontra. Most már 8 hozzászólónk van, úgyhogy mindenkitől azt kérném, hogy két percbe szűrítse bele, sűrítse bele a mondani valóját, és akkor mindenki sorra kerül. Gros úr, két perc, Matyő. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek a kollégáknak is biztos van megjegyzése. Először is köszönjük az információkat. Három egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Első. Most egy kísérleti fázis következik a projekt bondokkal kapcsolatban. Ez döntő lesz majd az új finanszírozási lehetőségek körében, a tentére vonatkozóan. Nem lát ellentmondást hogy ugye legyenek meg a prioritások, ez összefügg a pénzügyi lehetőségekkel, másrészt meg ott vannak a célok a fehér könyvben, a szállításról és a mobilitásról, gazdasági, szociális, környezeti szempontokra gondolok. Második kérdés. Különböző elképzelésünk volt a múltban a finanszírozási eszközökről. Nem gondolja, hogy ez most, hogy a mostani javaslat megfelel az eddigi pénzügypolitikai helyzetnek az egyes országokban, nem csak az ismert országokban, mint Görögország, hanem összességében megfelel ez a helyzetnek, ez a koncepció, amire törekszünk. Nem kérdőjelezi ez azt meg, és végül pedig az új eszközök, gondolok itt megint csak a projekt kötvényekre, hogyan ítélik meg ezt, mi a többletérték a tanulmány alapján, ezek az új instrumentumok választ adnak a gyenge pontokra, amelyet a múltban lehetett kimutatni, vagy ez csak egy új mód arra, <clears throat> hogy a hosszú távú finanszírozási kötelezettségeket biztosítsák és érdekesebbé tegyék. Köszönöm. Yes, indeed, Mr. Alkadrawi. Köszönöm szépen. Alkadrawi úr, két perc. Dank voor de presentatie. Een paar dingen. U, u, u zegt dat uh, in het tent... Köszönöm szépen. Ami a tentét illeti, véleményem szerint nem teljesen egyértelmű hogy el fogjuk elérni a kitűzött célokat. Ugyanakkor hogyha a technikai feltételeket nézzük, az előzetes feltételeket, ahhoz, hogy milyen módon lehet hozzáférni a támogatásokhoz a tenték részéről, Ugye itt magasabb szintű technikai interoperabilitásra és magasabb szintű hatékonyságra törekszünk. És természetesen a profitot is növelni kell, a jövedelmezőséget is növelni kell. Ami magát a tanulmányt illeti, valóban nagyon érdekes volt számunkra azt látni, hogy hogyan tudunk majd más célokat is elérni az irányvonalak segítségével, és hogy a belső költségek externalizálása hogyan valósulhat meg. Valóban nagyon nehéz költségvetési helyzetben vagyunk, itt van ez az 500 millió euró, és hát még mindig nem elégségesek a támogatások. Azt is meg kell nézni, hogy esetleg más területeket hogyan kell figyelembe venni, illetve hogy más területek hogyan akadályozhatják vagy lassíthatják a mi célkitűzéseinket. Mondjuk a tőke, a különböző pénzügyi intézetek rendkívül óvatos magatartása hogyan befolyásolja majd a projekt kötvények és hasonló eszközök jövőjét. És végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a jobb koordináció valóban elengedhetetlen a különböző projektek és célkitűzések, illetve az európai támogató mechanizmusok között. Szeretném megkérdezni, hogy tudna esetleg tanácsokat adni nekünk, abban a tekintetben, hogy a TNT projektek megvalósítása hogyan lehetne hatékonyabb, és hogy hogyan működik majd a kondicionalitás elve. Köszönöm szépen, Debaker úr. Nagyon kimerítő volt a tanulmány, amit meghallgathattunk, köszönöm szépen, és szeretnék néhány kérdést föltenni. Mindannyiunk számára teljesen egyértelmű, hogyha a beruházásokat nézzük, akkor láthatjuk, hogy milyen típusú és méretű beruházásokra van szükség az infrastruktúra tekintetében, és az is egyértelmű, hogy ezt nem tudjuk magunk finanszírozni. Tehát innovatív megoldásokat kell keresni, és a magánszektort is be kell vonni, ez kívánatos és szükséges a különböző innovatív javaslatokat üdvözöljük, és szeretném megkérdezni, hogy elég innovatív javaslat van a magánszektor bevonására, tehát mindaz, amit eddig megtettek, az elégséges lesz a magánszektor mobilizálására? Ami pedig a pénzügyi szektort illeti, vannak itt ugye olyan források, amiket használhatunk, de vannak a klasszikustól eltérő finanszírozási mechanizmusok is, amelyek hasznosak és értékesek lehetnek számunkra a projektek finanszírozásában. És volna még egy átfogóbb, általánosabb jellegű kérdésem is. Elég nehéz vizeken nevezünk mostanság, már finanszírozási szempontból nézve, és az újonnan érvénybe lépő, hatályba lépő rendeletek valószínűleg már így is megvalósítási, alkalmazási nehézségekbe ütköznek majd. Mindenhol vannak finanszírozási problémák, államháztartási problémák, nyugdíj problémák, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy a tőke hozzáférhetőségét hogyan fogja majd befolyásolni ez az új rendelet. Ami pedig a projekt kötvényeket és ennek sikerességét illeti, itt ezeknek a kötvényeknek a magas besorolásától függ minden. Amennyiben ezeknek a minősítése nem lesz megfelelő, és hogyha a hitelminősítő intézetek nem hajlandóak belépni a mi játékunkba, akkor mi történik? Akkor van-e B-terv? Akkor mi lesz a tranzakciós költségekkel? mi lesz a PPP projektekkel, úgyhogy ezeket a kérdéseket szeretném feltenni. Köszönöm szépen, Vandalen úr, két perc. Presentatie. Ik zal me concreet eh, richten op een paar vragen. In de eerste plaats wat die zogenaamde project bonds betreft. Köszönöm szépen. Először is nézzük a projekt kötvényeket. Arról beszéltünk, hogy ez multiplikátor hatással bír majd, és ez a sokszorozó hatás akár 15-20 szoros is lehet. Szeretném megkérni önt, hogy ezt egészen konkrétan magyarázza el nekünk, mert ez így nem volt teljesen egyértelmű. Aztán a PPP partnerségekkel kapcsolatban is szeretnék feltenni egy kérdést. Ugyanis hiába gondolkozom, egyetlen sikeres PPP példát sem tudok mondani. Számos olyan példát tudnék mondani, ahol próbálkoztak a PPP-vel, és folyamatban van egy projekt, de aztán valamilyen módon mégiscsak kudarcba fullad. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha mondana nekem legalább egy, legalább egyetlen egy olyan esetet, amikor a PPP sikeresen működött. És végezetül 2009-ben a következtetések felülvizsgálatára került sor, és vagy nem értettem, amit mondott, vagy rosszul értelmeztem a prioritásos projektekről elhangzott részt, de mindenképpen gondolom, hogy ezzel a problémával kell szembenéznünk, hogy a finanszírozás nem megfelelő. Akkor ez azt jelenti, hogy elindítottak olyan projekteket, amelyeknek a finanszírozása a projekt végéig nem volt biztosítva. Vagy tám félreértettem volna valamit. és ha nincs meg a megfelelő finanszírozás, akkor ugye késlekednek ezek a projektek, úgyhogy ezt kérném, hogy egy kicsit világítsa meg. Köszönöm szépen, Kreamár úr következik. Maradtuk, hogy a külső költségek, belső költségek két ételét minden közlekedési módozatra alkalmazni kell, akkor ez milyen drága lenne az egyes projektekre vonatkozóan a szálve keretében, szóval ennek következményei lesznek a finanszírozásra. Kérdés. Megvizsgálták-e már, hogy hogy alakul a költségvonzat ott, amikor egy régi szakaszt újítanak fel. Ugye volt Berlinben egy régi, 240 km per óra sebessége lehetett csak ezen haladni, vasútról beszélek és aztán ezt a Köln-Frankfurt, az egy újonnan épített szakasz, ott 300 km per óra a haladási sebesség. Ha megnézzük a költségeket és az építési időt, és azt, hogy mennyi ideig esik ki a bevétel, hát az e- összehasonlítás fontos lehet, ha egy projektről van szó. Azután a szakaszok, és a határon átnyúló részek összehasonlítása. Milyen előmunkálatok folytak már? Mennyi pénz folyt ezekbe a projektekbe? Kevesebb, mint több, 5 vagy 3, 4, 1 százalék? Hova, men, hova kerültek ezek a pénzek, amelyek európai eszközök voltak az egyes tagállamokban? Ez jó lenne tudni. Az ante-ex post kérdés. A javasolt projektek, a számok, ha mi lett aztán a vége ennek a cost-benefit oldalon? Ez is érdekes lenne. Az ökológiai, a finanszírozás és az európai kapcsolódási kapcsolatok, például a Brenner alagút, az ugye 10 milliárdba került. Hát meg kell nézni, ugye, hogy, hogy hol milyen a cost-benefit hatás, hogy ki tudjuk számítani az értékeket, és meg, így lehetne megmondani, hogy melyik, mely projektek állhatnak a lista elején, aztán a díjak, társfinanszírozás, ezen keresztül a vasút esetében ugye minden mozonynak fizetni kell. Ha így lenne, akkor milyen bevételek keletkeznének. És a PPP az önkormányzati hitelek lényegesen alacsonyabb szinten vannak. Miért? Mondd le az állam a jó projektekről, amelyek jó profitot hoznak, és miért nem olcsó kamattal csinálja, akik komoly nyereségre tesznek szert, noha magasabb kamattal dolgoznak. Nem értem. Próbálom elérni azt, hogy két percig beszélek, de nem nagyon sikerült. Káncsánul következik. Köszönöm szépen. Azt hiszem, egy kicsit világosabban kéne itt fogalmazni. Ez a téma elég széles körül. Nos, most vagy adunk különböző hiteleket, és enne, akkor ennek vannak a költségei, avagy hosszú vagy pedig kötvényeket bocsátunk ki. De hát a rendelkezés álló pénz az nem lesz több. Nos, nem, nem lehet ezerféleképpen visszaszerezni a pénzt. Nos, azt nem tudjuk elképzelni, hogy megpróbáljuk elérni azt, hogy a lakosság is részt vegyen az infrastruktúra, az infrastruktúra kiépítésében, tehát nem lehet egyfajta granteket létrehozni. Nos, úgy gondoljuk, hogy Kér, hogyha azt gondoljuk, hogy a saját forrásból is meg lehet oldani ezeket az infrastruktúrás finanszírozásokat, akkor tévedünk. Ha azonban a pénzügyi piacot is bevonjuk, akkor teljesen megváltozik az egész alaphelyzet, illetve a projekt kötvények elképzelés is. A piac már telített, nagyon sok garanciát adott, stb. stb. Tehát nagyon le van terhelve a piac. És ilyenkor elképzelhető, hogy rákényszerülünk arra, hogy máshogy tegyük. Tehát arról kell itt beszélnünk, hogy az Európai Uniónak milyen terheket kell állni, és a, a piacnak, vagy más valakinek milyen terheket kell állni. Cikaú asszony következik. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem lenne. A tanulmány szerzőitől szeretném azt kérdezni, hogy gondoltak-e a fiskális konszolidáció intézkedéseinek hatására, amelyeket a tagállamokban végeznek? elkövetkező években nem nagyon lesz megfelelő finanszírozás forrása, tagállamokban ennek nyilván hatása lesz a TNT projektekre. Lichtenberger asszony következik. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A szerzőknek szeretnék néhány kérdést feltenni. A fő kérdésem a nagy projektekben mindig látható, hogy mindegy 100 százalékkal túlépik a költséget. 40-100 százalékkal. Kérdésem, hogy van tapasztalat ezzel kapcsolatban? Ha igen, milyenek? És ezek hogyan hatnak a finanszírozásra? Ez egy elég kritikus dolog, hogy végső soron a tagállamok számos kifizetlen számlán ülnek tovább, mert az elszámolás nem stimmel, vagy európai ö, pénzekből fizetjük ezt a 40% költségtúlépést, ami elkerülhető lett volna, ha jobb lett volna a közbeszerzési eljárás. Úgyhogy ez számomra egy nagyon fontos kérdés. Második dolog. Önök helyesen azt mondták, hogy a gazdasági és környezeti hatások nem mindig igazolódnak a nagy projektekben. Nem hiteles ez az egész. Miért higgyem el, hogy a rávezető utakra szükség van, hogyha egyáltalán nem tudják ezt kiszámítani. Tehát itt a, a hitelesség is egy fontos kérdés a számítások és az elemzések terén. Németországra, Olaszországra is vonatkozik ez az alpokkal kapcsolatos projektek esetében. És számomra ott van az, az aggodalom a 10 milliárd miatt. Ugye sok kelet-európai vagy új tagállam attól tart, hogy ez nyugat-európai projektekbe folyik majd ez a pénz. Ezt tudják cáfolni? Igen vagy nem? Vagy nagy részt nyugat-európai projektekbe. Mert itt vannak ilyen félelmek, ezzel számolnunk kell. A jelenlegi projektek nagy része nem az új tagállamokban, hanem a régiekben valósul meg, mert még a régi listán alapul ezért kérdezem, hogy van lehetőség arra, hogy ezt a problémát megszüntessük. Utolsó megjegyzés, a szóhasználat sem jó. Az innovatív finanszírozás ügye. Vannak olyan ítéletek, ahol az innovatív finanszírozás olyan slampos kifejezésnek, pontatlan kifejezésnek minősül gyakorlatilag a korrupció szinonimája. úr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συντάκτες της. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm a tanulmány szerzőinek ezt a kiváló és fontos munkát. Ez a tanulmány egy nagyon bonyolult helyzetet ír le. A finanszírozási rendszer ugyanis nagyon összetett. A kérdésem a következő. Eredetileg ugyan a projektkötvényekről szeretem volna föltenni a kérdést, de ezt már megtették helyettem a kollégák. A kérdésem pontosan erre a bonyolultságra vonatkozik. Önök szerint mi jelenti a legfőbb problémát ezzel kapcsolatban? Hogyan lehet ezeket a problémákat gyakorlati módon kijavítani? Hogyan lehet ez, hogyan lehet a rendszert hatékonyabbá tenni, produktívabbá tenni? Köszönöm szépen. Meissner asszony. Két perc. Ahogy gar is. Köszönöm, nincs is annyi időre szükségem. Három kérdésem van. Egy, lehet, hogy nem tudja válasz, me, megválaszolni. Szerintem 230 millióról volt szó a projektkötvények kapcsán, amivel pénzt lehet rekvirálni. Most akkor miről van szó? Melyik szám igaz? A második kérdés a kötvényekkel kapcsolatban, a bondokkal kapcsolatban. Ugye innovatív donorokat akarunk találni, és hát esetleg a, biztonság, a biztosítási ágazatról is lehet beszélni. Vagy önök mire gondolnak, hogy ki itt be. A harmadik kérdés. Helyesen mondta, hogy az eddigi látlelet alapján sok projekt lemaradásban van. Aztán itt van ez a use it or lose it záradék. Tehát aki nem halad megfelelően előre, az elveszíti a pénzt. Kérdés, van itt határ pénzgazdaságilag, hogy hogyan hat mindez a hozzáadott értékre? hogy az egész projektet így veszélybe rántjuk. Two minutes, please. Erike úr, két perc. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy nem lesz elég pénz. A finanszírozás nem lesz megfelelő. Én egyébként egészen pontosan öt kérdést szeretnék feltenni, ezek általában az arbitrással állnak kapcsolatban. Először is. Nézzük meg, hogy mi alapján adunk prioritást bizonyos projekteknek. A globális hálózat, a transverzalitás, vagy pedig a környezetvédelmi aspektusok lesznek-e a legfontosabbak a prioritások kidolgozásánál. A Federrel kapcsolatban én is úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb európai forrás. De hát azért megkérdezném, hogy a három legfontosabb célkitűzés között amik a konvergencia, a környezetvédelem és a versenyképesség, melyik a legfontosabb. Ugyanis a különböző tagállamok számára változhatnak ezek a prioritások. A következő kérdésem az, hogy a támogatásoknál hogyan fogjuk az előzetes elosztást, az előzetes leosztást megvalósítani. A negyedik kérdésem az, hogyha a konvergencia, a kohézió és a CEF is alkalmazható egy tagállamra, akkor melyiket fogjuk felhasználni, és a három lehetőség közül melyikből kapnak majd támogatást az a kérdéses projektek? ami pedig azt a 10 milliárdot illeti, ami a Connecting Europe Facilities-be kerül, akkor ott a szociális, vagy a, a CEF, vagy pedig a kohéziós alap érvényesül majd. Ami a központi hálózatokat illeti, itt vannak még ezen kívül a nemzeti igények, illetve a regionális igények, tehát hogy ezeknél a kohézis alapot vagy a CEF-et kell majd elsősorban figyelembe venni. Végül pedig, Vanessen úr, én is szeretnék feltenni egy kérdést a PPP-kkel kapcsolatban. Hogyha megnézzük a PPP-ket, akkor szeretném megkérdezni, hogy ezek közül körülbelül mennyi privatizálja a profitot. Hi, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Robert Bain. I'm Robert Bain vagyok, én is a Study Team tagja vagyok, és szeretnék választ adni a kérdésekre. Nagyon sok kérdést kaptunk, ezek csoportokba sorolhatóak, itt meg a project bondok, itt vannak a PPP-k, Először is nézzük a projekt kötvényeket, ami számomra is nagyon fontos kérdés. A Standard Poor's egyik igazgatóságán dolgoztam évekig, és akkor ott én is a hitelminősítéssel és az ezzel kapcsolatos facilitásokkal foglalkoztam. Ami a projekt kötvény kezdeményezés mögött áll, az tulajdonképpen az, hogy először is meg kell néznünk, hogy mi az alapvető célkitűzésünk. Ez tulajdonképpen egy olyan uh, and the hope is that the... Ez egy olyan senior debt, amit a 3B besorolástól egészen az A besorolásig fölvihetünk. Ez azt jelenti, hogy egy egyszerű projekt olyan projekté válhat, amiben intézményes befektetők, például nyugdíjintézetek is befektetnek, hiszen nyilván az intézményes befektetők csak a legmagasabbra minősített projektekbe fektetnek be. Aztán itt van például a Moody's, szintén nagyon fontos hitelminősítő intézet, ó, itt sajnos egyőre még nem egyértelműek a követelmények, és nem egyértelmű, hogy ők hogyan fognak majd vélekedni a projekt Bond kezdeményezésről, úgyhogy itt még nem tudjuk uh, a pontos részleteket, és uh, hát az ördög mindig a részletekben rejlik, úgyhogy eddig három hitelminősítő intézet nyilatkozott erről a kérdésről, de a pontos adatokat sajnos nem tudjuk. A projektkötvény kezdeményezés tulajdonképpen rendkívül fontos a Monoline Insurance ágazatában is. Itt általában háromás minősítésről volt szó, és ilyen esetekben ugye befektetetnek az intézményes befektetők, például nyugdíjintézetek is. Sajnos sok esetben ezek a projektek nem valósultak meg, Ugyanakkor úgy tűnik, hogy az igény most mégiscsak újra mutatkozik az ilyen kötvények irányában, úgyhogy újra elindulhatnak ezek a kezdeményezések. Az FSZ egyik vezetőjével beszéltem, és ők is érdeklődtek a projektkötvények iránt. Van tehát lehetőség hát úgy tűnik, hogy a piac mégiscsak érdeklődik a projekt kötvények iránt, és reméljük, hogy a 3B-ről eljuthatunk a 3A-ig, és akkor az intézményes befektetőket is vonzhatja majd ez a kötvény. A helyzet azonban még eléggé tisztázatlan, úgyhogy mindenkit azért óvatosságra intenék a projektbondok tekintetében. Um. With regard to PPPs, the study team, we describe ourselves as being cautiously mi a PPK-ket illeti, ezzel kapcsolatban a public-private partnership-eket, ezzel kapcsolatban elég óvatos a piac. Akkor hasznos ez, hogyha megfelelően alkalmazzák, és sajnos láttuk már negatív példákat ez egy átpolitizált téma, nagyon zavaros a két dolog, a két dolog különben valószínűleg kapcsolódik egymáshoz. Nos, szeretnék kicsit részletesebben rátérni erre, hitelminősítési szempontból tenné meg ezt. Nézzünk két különböző pály... két különböző helyzet, a gazdasági struktúrát, illetve a szociális struktúrát, a gazdasági infrastruktúrával kapcsolatban elmondhatjuk azt, elmondhatjuk azt, hogy alapvetően a felhasználók által befizetett eszközökből építkezik. Tehát díjszabáson alapul. Nézzük, hogy itt hogyan lehet finanszírozni valamit. Ugye, mint említettem, felhasználóktól beszedett pénz alapján működik ez, ez a különbség a gazdasági és a szociális infrastruktúra között. A szociális infrastruktúra, itt nincsenek felhasználói díjak, itt az iskolákra, vagy a ö, kórházakra, vagy a ö, szociális lakásokra gondolok. Itt, ö, fi, itt, itt finanszírozásról beszélhetünk, tehát itt új pénzekről nem beszélhetünk, állami ö, kötelezettségvállalásoknak egy új formájáról van itt szó. Tehát az államtól ered egy ered a finanszírozás, amelyet kifizet mondjuk egy magánszolgáltatónak. A PPP-kre sok példát láthatunk, ott van például a portugál autópálya projekt, az állam fizet az állam fizetett az eddigi modell alapján a privát szolgáltatónak ez nem működött. Aztán az Egyesült Királyságban egy olyan ígéretet kaptunk, hogy magánszektorból érkezik finanszírozása az állami egészségügyi ellátásba, mert nem életképes önmagában ez, a, ez az állami szektor. Egy gond van ezzel, hogy nagyon kevésé rugalmas ez, és a hitelminősítői intézkedések nagyon óvatosan bánnak ezzel. Spanyolországban nagyon sok a PPP, és a kifizetési kötelezettségek megnehezítik itt is a rugalmasságot. Tehát a különböző kormány ügynökségeknek ez meglehetősen megköti a kezét. Számunkra az a fontos, hogy a PPP-k segítenek megvásárolni dolgokat, de több pénzertől még nem lesz az embernek. Sokszor politikai célokra használják ezt fel, de e, sokszor nem racionális érveket hallunk ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a PPP-k lényege de a PPP-k nem fogják megváltoztatni egy dolognak a relatív árát, vagy értékét. Ez igaz egy házra, egy el tudjuk képzelni, hogy egy adott bevétellel vagy jövedelem, jövedelemmel elérhető-e, tehát megfizethető-e egy ház egy személy számára, stb. stb. Nagyon sok olyan ország van, amelyek szeretné az infrastruktúráját valahogyan felfejleszteni, nagyon sok olyan PPP imádó és követő van, akik egy mantra szerűen hajtogatják, hogy ez a megoldás, de ez nem feltétlenül van így. És mint említettem, a PPP-k arra adnak megoldást, hogy hogyan tudunk megvásárolni valamit, nem az, hogy hogyan lesz erre plusz pénzünk. Aztán a kölcsönök, hitelek kérdését. Ezt a kérdést is megvizsgáltuk a parlament számára, már az előző ciklusban is, ez egy nagyon érdekes fejleményről számolhatok be, amit az elmúlt öt évben történt. Ez az úgynevezett Loan Grant Blending, vagy co-financing, társfinanszírozás kérdése. Az a gond a kölcsönökkel, hogyha az ember gyakorlatilag ingyen ad kölcsön, akkor annak hátrányai vannak. Hogyha egyfajta hitelt is hogyha egyfajta költséget is kapcsolunk ehhez, tehát nem ingyen adjuk a kölcsön, kölcsönt, akkor ugye a két dolog, a két termék kapcsolódik egymáshoz. Az ilyen esetekben a projektet már sokkal jobban ellenőrzik, a kezdetektől kezdve, nagyon komoly fegyelmi megfontolások is vannak, fizetési fegyelmi megfontolásokat is életbe léptetnek, adminisztratív, illetve logisztikai felelősségekről is beszélhetünk, tehát a, a visszafizetéseket állandóan ellenőrizni, felügyelni kell. egyfajta úti tervről beszélhetünk ilyen esetekben. Tehát nem a városok, régiók és országok fognak az állami vagy más támogatásoktól függeni, tehát nem egy nem csupán függenek ezektől a támogatásoktól, hanem egyfajta felelősségük is van, hogyha, hogyha ezek a kölcsönök, ezek számukra is terheket jelentenek. Ha nem így lenne, akkor, ez, akkor a különböző városok, régiók és országok felhasználnánk a felülről jövő támogatást, és ezáltal a saját függetlenségüket is elveszítenék. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy az elnök, ö, mondja Van Essen úr. Megköszönöm az érdekes kérdéseket. Próbálok ezekre válaszolni, elnézést kérek előre is, hogyha nem sikerül. A megfizethetőség kérdését tették fel sokan. Ezzel kapcsolatban felmerül az is, hogy az új infrastruktúráknak mi a gazdasági haszna. Ezt kell megfelelően értékelni, Tehát a közlekedési projekciókat kell, vagy jóslatokat kell megfelelően megvizsgálni. Hollandiában, hazámban sokszor érzem úgy, hogy egy projekt kiértékelése nehezebb, mint egy tenté projekt esetében, viszont a tenté projektek ugye sokkal nagyobb lélegzetvételőek, úgyhogy ezt még lehetne javítani a tenté projektek esetében. és nagyon fontos lenne a független elemzés, tehát hogy a, a carbon impact elemzést, illetve a költséghatékonyság elemzést kéne szétválasztani egymástól. Ha kettőt összekeverjük, az gazdasági szempontból nagyon jó mutatókat ad, de hát a szénfelhasználás, vagy a széndiokszid generálás szempontjából nagyon negatív adatokat kendőzhet ezzel. Gondolom, hogy itt szigorúbbra, szabály, szigorúbb szabályokra lenne szükség, sokkal sokkal céltudatosabban kéne megszabni itt a követendő szabályokat. Sok kérdést kaptam, vagy kaptunk arra, azzal kapcsolatban is, hogy van-e hogy, hogy megfelelően vannak-e kitalálva ezek az innovatív eszközök, megfelelő finanszírozást biztosítanak-e, elég hatékonyak-e. A több mint 500 milliárd euró el tudjuk-e megfelelően költeni. Hát nem tudjuk ezt pontosan megjósolni, de úgy véljük, hogy ilyenfajta eszközökre is szükség van, ez olyasmi, mint egy B, terv És is szükség van egy B-tervre. Mi történik akkor, hogyha a hálózatot nem bírjuk kialakítani? Mi történik akkor, hogyha a gazdaságunk nem, nem nő olyan gyorsan, mint ahogy azt elképzeltük? Nos, ezért van szükség a B-tervre, és ezért kell a prioritásokat világosan megszabni, hogy ilyen esetekre is fel tudjunk készülni. A jelentésben, illetve a tanulmányban tanulmányban utaltunk arra, hogy a hogy a hálózatnak, a törzshálózatnak nagyon erőteljesnek kell lenni, de hát arra most nem lehet mérget venni, hogy tíz év múlva majd valóban lesz egy életképes törzshálózat. Erre kell pénzt áldozni, erről még mindenképpen vitázni kell, tehát ezt meg kell önöknek fontolni. Még egy kérdés volt. Miről is? Ja, nem, erre már válaszolt a kollégám. Az Európai Beruházási Bankhoz hogyan kötődik mindez? Itt is néhány gondolatot elmondani. Minden alapnak, finanszírozásnak, vagy pénzügyi eszköznek megvan a maga természete, és persze az alapok kapcsolódnak egymáshoz. A bizottság felelős a tenté projektekért, a kohéziós alapokért, a Connecting Europe Facilityért, illetve hogy ezen alapok elköltéséről, elköltésével kapcsolatban szabályokat alakítsanak ki. Hogyan is kapcsolódik ez a beruházási bankhoz? Erre én válaszolnék. Számos, eh, nagyon sok évig voltam a eh, beruházási bank tanácsadó bizottságában. A beruházási bank úgy vélekedik önmagáról, mint az Európai Unió bankja. De ha megnézzük a magatartását, azt láthatjuk, hogy egy kereskedelmi orientáltságú, elég agresszív, beruházó vagy befektető bank. És számomra nagyon érdekes az, hogy ha ez valóban egy EU bank, akkor az EU miért nem lát rá az EIB összes hitelére és kölcsönére? A beruházási bank rendkívül nagy mennyiségi összeget adott kölcsön. 2010-ben 70 milliárd euróról van szó. Sokan azt gondolják, hogy a világbank a legnagyobb bank, hát az Európai Beruházási Bankhoz képest a világbank elbújhat. Hogyha megnézzük a különböző jelentéseket az Európai Beruházási Bankról, akkor valamiért túlságosan nagy hangsúlyt kap a hitelek mennyisége és azok minőségéről kevesebbet olvashatunk. Ez talán meg kéne változtatni. A beruházási banknak tényleg nagyon komoly szerepe van, de hogyha ez az EU banki, akkor miért nem az EU szabja meg, hogy mit csináljon a bank? Hogyha mi akarjuk kialakítani a, az EU akarja kialakítani a bank hitelpolitikáját, akkor sokkal jobb lenne nem a hitelek mennyiségét, hanem azok minőségét megvizsgálni. Köszönöm szépen. Ugye tíz milliárd pantlikázott összegről is hangzott el kérdés, amelyet a kohéziós alap biztosít. Hogyan lehet ezt elkölteni Nyugat-Európában is, ha felhasználható ez? A kérdés az, hogy ez a kohéziós alapnak a része továbbra is tehát a kohéziós alap szabályai vonatkoznak erre az összegre, a menedzselés az ahhoz az ügynökséghez tartozik, amely a kohéziós alapért felel, és itt tehát nem az a helyzet, hogy itt egyfajta eltolódás történne, a Connecting Europe Facility pénz ugyan mindenütt elkölthető, de ez egy meghatározott összeg, hiszen része a kohéziós alapnak, amelynek a feltételei vonatkoznak ennek elköltésére is természetesen. Volt olyan kérdés, amely a határon átnyúló elemet hangsúlyozta, hogy mekkora összeget lehet fordítani az ilyen jellegű projektekre, ahol a határon átnyúló elem a meghatározó. Van egy projekt lista, és a pénz elköltésére vonatkozó iránymutatások még nem világosak. Nyilván való, hogy itt is kialakul majd egyfajta versenyhelyzet. Azonban az iránymutatások és a prioritások meghatározása a határon átnyúló kérdésekkel, ügyekkel kapcsolatban természetesen Ugye az ördög a részletekben van, a prioritások szerepelnek mindenütt a dokumentumokban, csak ez aztán hogyan valósul meg, hogyan lehet valóban biztosítani, hogy a pénz tényleg a prioritásoknak számító projektekre költsék el elsősorban. Hát ez az egész stratégiai célok függ össze, hogy abba az irányba halad-e a dolog, és ezt persze folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Sokan ugye az ex post ellenőrzésről beszélnek, de jobb lenne adott esetben az ex ante megoldását erre is összpontosítani kell. Azt hiszem, hogy hát valószínűleg nem sikerült minden kérdésre választ adnom, ezt sajnálom. Michael, hát egész nap itt maradunk, hogyha nekem egy kérdésem lenne a felülvizsgálattal kapcsolatban, hogy hogyan alakulnak a kapcsolatok, például számos projekt esetében, amelyek ugye lemaradásban vannak a menetrenddel kapcsolatban. Michael, az én kérdésemre nem kaptam választ hogy milyen tapasztalatok születtek eddig azokkal a projektekkel, amelyeknél meghatározó volt a határon átnyúló elem, milyen arányt képviseltek ezek. Ez nagyon fontos, ez a cross-border section, és a pénz hova kerül a kérdésem, ugye az volt, hogyha azt mondják, hogy ha a meglévő vonalakat korszerűsítik, vagy újakat létesítenek, akkor hogyan alakulnak ennek a jótékony hatásai, hogyan viszonyul mindez egymáshoz, akkor, akkor ezt a először nézzük meg a kollega kérdését, utána meg, hogy mire fordítják a pénzeket. Nekem is. Én, hát mindenkinek van kérdése, hölgyeim és uraim. Hát ez a use it or lose it megoldás, meg az európai hozzáadott érték. Nincs itt valami ellentmondás? Azért ez fontos pénzügy technikailag. Ez a uh, use it or lose it, hát ezt olyan nagyon nem vizsgálták, és ez nem szerepel olyan hangsúlyosan a mi jelentésünkben sem, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezt jobban meg kell vizsgálnunk, meg fogjuk tenni, és akkor esetleg majd később be tudjuk ezt venni a jelentésbe, és vissza tudunk térni rá. Határon átnyúló kérdés, persze, van egy gond ezzel, a cross-border elemmel, és hát ez az a kérdés, amelyre a felülvizsgálat is felhívja a figyelmet és ez az egyik oka annak, hogy ezt olyan gyakran hangsúlyozzuk a javaslatban, hogy sokkal nagyobb prioritást kell, hogy élvezzenek a határon átnyúló elemeket tartalmazó projektek. Az egyik kérdés az az, hogy néha sokkal nehezebb a koordináció az ilyen projektek esetében, és csak annak a meghatározása, hogy ez prioritás, ettől még ez nem fog jobban megvalósulni, de hát legalább ez egy első lépés, hogy jobban odafigyeljenek ezekre a határon átnyúló elemekre. A két pont, hogy a PP partnerségi, a public-private partnership az előtérbe kerül, illetve a közfinanszírozás hogyan valósul meg. Ez nem igaz, nem igaz, hogy ez már megkezdődött. Mi látjuk a problémákat, de van egy kapcsolat persze a kettő között. Én a magam részéről nyomon követtem bizonyos prioritásként meghatározott projektet, de hát sok esetben nem volt megfelelő a finanszírozás. Ha nincs megfelelő finanszírozás, akkor bizony nehéz haladni, úgyhogy csak ennyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, és remélem, hogy világos. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, azt gondolom, hogy Bén úr és Van Dessen úr is, is rendkívül imponáló bemutatót tartott nekünk én tudom persze azt, hogy ez a tanulmány még csak egy tervezet, nem egy végső állapotot tükröző dokumentum, és még ezt ki lehet egészíteni, gondolom és nem tudom, még akár ki is lehet benni <laughs> belőle valamit, de rendkívül érdekes volt hallani a képviselők kérdéseit, különösen a PPP megoldást illetően nagyon sok PPP az inkább társadalmasítja kockázatot, tehát amit az urak elmondtak, az nagyon hasznos volt, és nyilvánvalóan jön a follow-up, tartjuk a kapcsolatot, és majd kapunk válaszokat sokkal részletesebben is az önök által feltett kérdésekre. Mindkettőjüknek szeretnék köszönetet mondani, hogy eljöttek hozzánk. Én a magam részéről még soha nem találkoztam olyas valakivel, aki egykoron a hitelminősítéknél dolgozik. Hát ugye tudják, hogy két hete Strasbourgban elég komolyan kritikával illették a hitelminősítőket, nagyon szépen köszönöm tehát, hogy eljöttek, és nagyon örömmel várjuk a végső változatát az önök jelentésének, és hát megmarad a kapcsolat önök és a képviselők között. Nagyon szépen köszönöm. Okay, so Antonio, you now know everything you need to know about project bonds. Azt hiszem, most már mindenki minden tud a projekt kötvényekről. Az urak azt mondták, Antonio, hogy ha projekt kötvényekről még van egyéb kérdésed, akkor nyugodtan fordulj hozzájuk. Következő napi rendi pontunk egy olyan vélemény, amelyet a Költségvetési Bizottságnak készítünk, Antonio Kancsán ennek az előadója. Egyébként a Költségvetési Bizottság útra terelte ezt a, ezt a témát. Nem, nincs meg még az összes anyag angolul, illetve a többi nyelven sem, úgyhogy sietnünk kell, meg is adom a szót Káncsán úrnak. Grazie Presidente, ho ascoltato volentieri. Köszönöm szépen, elnök úr. A két percet szívesen kitöltöm, de azt hiszem egy kicsit többre lenne még szükség, mert a téma többet érdemel. Úgyhogy jobb lett volna egy kicsit több időt kapni. és ami a beruházási bankot illeti, hogyha megtámadták, akkor mindenképpen védekezni is kell. Egyébként, amit Bain úr mondott, mondja az elnök, hogyha további kérdéseik vannak, vagy bizonyos dolgokat tisztázni szeretnének, akkor ezeket a kérdéseket a titkárságon keresztül eljuttatjuk a tanulmány szerzőinek. Venendo al nostro argomento. Köszönöm, akkor térjünk vissza a témánkra. Egyébként ez végül is folytatás az előző témának, az előző témáknak. Nos, gyakorlatilag a projekt kötvényekkel foglalkozunk, amik kísérleti fázisban vannak. Gondolkodásmódunkban kikristályosodik egy új kezdeményezés. Ez nem más, mint a tentéknek a túl, tovább gondolása, a versenyképességi és innovációs keret program továbbgondolása is. A kezdeményezés a Beruházási Banktól illetik, a projektek a projektek alkalmából fölállt vállalatok adnák ki ezek, vagy finanszíroznák ezeket a kötvényeket. Ezt azt hiszem pontosítani kell, mert ha itt abba hagynám, akkor úgy gondolnák, hogy mindez nem felel meg a jelenlegi gazdasági helyzetnek. Tehát a projektek alkalmából létrehozott vállalatok adják ki a kötvényeket, ezeket garantálja a beruházási bank, és ezek a kötvények szükségesek ahhoz, hogy megvalósuljon egy-egy infrastruktúra. Ez nagyon jó első lépésnek, hiszen a piaci szükségleteket részben kielégíti, ezeket az érintett felek is e, megerősítették, hogy szükség van, e, tehát hogy a piacnak valódi szükségletei vannak, a konzultáció során derült ez ki. Így aztán Nagyon fontos, hogy ezek a kötvények megjelenjenek, és stratégiai szerepük is van. ezeknek a jövőbeni eszközöknek. Pontosan ezért föl kéne gyorsítanunk a, a folyamatot, 2013 végéig kell véget érje a kísérleti fázisnak, hogy a 2014-2020-as költségvetési vagy pénzügyi tervezési időszakra már lehessen ezt használni. Így aztán mi hamarabb véglegesítenünk kell például ezt a véleményt is, most többet nem is szeretnék mondani, szerintem ezt az anyagot mi hamarabb el kell fogadni, tehát a Költségvetési Bizottságnak a jelentését. 203, 230 milliárd, millió euróról van szó, lehet, hogy még inkább el kéne magunkat, még jobban el kéne magunkat kötelezni. Egyébként támogatom, a jelentés, de, mint említettem, ambiciózusabbnak kell lennünk. Nézzük néhány részletet. Ahogy a vélemény indoklásában már felvázoltam, és ezeket azt hiszem rövidesen lefordítják az összes hivatalos nyelvre. Tehát kizárólag költségvetési forrásokból nem tudjuk finanszírozni az összes az összes tentét ezért van szüksége a, kötvény, a projektkötvényekre, és leginkább azon projektekről beszélünk, amelyeknek közép és hosszú, hosszú távon, amelyek közép és hosszú távon is megtérülnek. Tehát nagyon fontos az, hogy pontosan milyen határidővel, milyen megtérülési időszakkal gondolkoznak, terveznek a beruházók. Még egy dolog. A projektek legnagyobb része nem a konceszió, nem fejeződik be a konceszió ideje alatt. Régebben a tagállami vagy regionális támogatásokból, tehát ingyenes támogatásokból lehetett kipótolni a hiányzó a projekthez hiányzó összegeket. Most drámai helyzetben van az állam és egyéb finanszírozás, éppen ezért ösztönözni kell a gazdasági növekedést az Európai Unióban, infrastruktúrákat kell ezért létrehozni, és meg kell próbálni az alagútból így kijutni. Azt hiszem, a projektkötvények képesek erre, Nos, én úgy vélem, hogy az Európai Uniónak magának kéne kiadni ezeket, ezeket a kötvényeket a beruházási bankon és más ö, fórumokon keresztül. Nem, én úgy gondolom, hogy nem a ö, vállalatoknak, a projektvállalatoknak kell ezeket kiadni. Sokkal pontosabban kell megfogalmazni, hogy miről van szó, és a tenték iránymutatásában is erről sokkal részletesebben kell fogalmazni. Nagyon fontos az is, hogy minden egyes projektnek meg legyenek a saját prioritásai. Maguknak a projekteknek a, meg, a végrehajtását megfelelő irányítással kell végrehajtani, mint tegnap is elmondtuk, az európai koordinátoroknak nagyon fontos szerepe van, és fontos, tart, fontos az is, hogy mindent a lehető leggyorsabban tegyünk, és az összes pénzügyi eszközön túl az a legfontosabb, hogy vagy fölhasználjuk a meglévő pénzt valahogyan, és akkor ezeket el, elköltjük, vagy pedig a piacra megyünk, és a piaci viszonyoknak megfelelően próbálunk pénzt szerezni. Sajnos nagyon sok forrás hiányzik, és nagyon sokszor a pénzügyi piac csak hiteget minket, de a valós eredmények hiányoznak. Tehát az akarat hiányáról, az elkötelezettség hiányáról van szó, hogyha nincs meg a pénzügyi alap, ha nincs meg a politikai akarat, akkor sajnos semmilyen eszközzel, semmilyen módszerrel nem lehet sikerre vinni ezeket a projekteket. Köszönöm szépen. azt, hogy a szocialisták részéről. Yo la verdad agradecería felicitar señor. Köszönöm szépen. Gratulálok Káncsán úrnak. Örülök annak, hogy ezt az új eszközt így megvédte. A régi mi is volt a régi neve ennek a, ennek a régi finanszírozási eszköz. Tehát mindegy, tehát egy régi eszköz helyettesít, és így kívánja projektokat, projekteket finanszírozni. Egyetértek azzal, hogy sürgősségi eljárás alá kell vonni ezt, tehát fel kell gyorsítani a, az eljárást lehető leghamarabban, leghamarabb véglegesíteni kell mindent, illetve meg kell nézni azt, hogy kik lehetnek a potenciális beruházók. Néhány kérdésem lenne. Az egyik arra vonatkozik, hogy a kísérleti fázisban már meg lehet-e előlegezni azt a lehetőséget, hogy pontosan milyen projektekre lehet majd használni a kötvényeket? Vagy csak a TEN-T folyosóknak, ahol már megvan a finanszírozási koncentráció? vagy csak a törzshálózat finanszírozásához? Avagy elképzelhető-e az, hogy tagállami hatáskörben európai feltételek figyelembe vételével tagállami projekteket lehet megvalósítani. második kérdésem az lenne, hogy a beruházási bank tapasztalatát hogyan fogjuk beépíteni ebbe a projektek kifutási időjével kapcsolatban? Tehát hogy fogjuk pontosan megszabni a, stru- a struktúráját ezeknek az eszközöknek? Jó lenne, ha a beruházási bank nohaját felhasználva a tagállamok is információhoz jut, juthatnának, hiszen nagyon sok tagállam még mindig vonakodik ez ügyben. Nem szeretnék kiegészíteni a tenték költségvetését kohéziós alapokból vagy más forrásokból. Nos, azt hiszem, hogy a szokásos finanszírozási projektek esetében is el kell, használ, el kell gondolkozni arról, hogy, hogy milyen lehetőségei vannak majd a jövő, lesznek majd a jövőbeli befektetőknek. Debakker úr, köszönöm szépen a szót, és köszönöm a jelentéstevőnek a prezentációt. Ami a projektbondokat illeti, úgy gondolom, hogy ezek valóban nagyon fontos eszközei az infrastruktúra finanszírozásának. Hogyha visszatekintünk a múltba, akkor azt látjuk, hogy a közfinanszírozás sokszor nem volt elégséges, és sokszor igen negatív hatásai voltak. Most a tagállami költségvetések már így is eléggé leterheltek, úgyhogy jó lenne más magánfinanszírozási lehetőségeket is bevonni. Az imént meghallgathattuk ennek a tanulmánynak a bemutatását, és ebből is kiderült, hogy nagyon komoly költségvetési fegyelem szükséges a magánoldal részéről is. Magát a javaslatot nagyon jónak tartjuk, sőt szeretnénk, hogyha a kísérleti projektek minél hamarabb elindulnának. Úgy tűnik, hogy ezek a kezdeményezések igenis tetszenek a magánbefektetőknek, vonzónak találják ezeket, csak azzal kapcsolatban merültek fel esetleg aggályok, hogy ezek mennyire átláthatóak. A projektkötvényeknél jó lenne, hogyha a bizottság a lehető leggyorsabban elkészíteni a vizsgálatokat, a projekt kötvények lehető leggyorsabb megvalósításával kapcsolatban. Úgyhogy a bizottságnak meg kellene vizsgálni, hogy hogy lehetne minél hamarabb és minél hatékonyabban elindítani ezeket a kötvényeket, hogy ne csak a sötétben tapogatózzunk ezzel az európai projekttel, ezzel az európai kezdeményezéssel kapcsolatban. Mind a parlament, mind pedig a szakbizottságunk számára nagyon fontos, hogy elinduljanak ezek a kísérleti projektek. Utána ezeket nyilván felül kell vizsgálni, ellenőrizni kell, hogy lássuk, hogy ezek mennyire voltak hatékonyak, illetve hogy min kell esetleg változtatni, és hogyan tudjuk rávenni, hogy még inkább jelentkezzenek a privát befektetők. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen a szót, igen. Ezek a projektkötvények véleményem szerint annak kapcsán, amit az imént hallottunk, olyan fajta eszköz, amely valóban nem minden szóban forgó projekt számára lehet alkalmas. A raportőr erre fel is hívta a figyelmet, mert ha nagyon hosszú a futamidő, és esetleg addig, amíg nyereséget lehet biztosítani, akkor még mindig ott van az a kérdés, hogy ki fizet, és ki sepri be a nyereséget, hol születik meg a nyereség. Ugyan ezek nem mindig és nem feltétlenül állnak összefüggésben, és éppen ezért ez egy komoly nehézséget eredményezhet. Mondok egy példát, amikor Dél-Tirolban egy autópályát építettek, akkor ennek a haszonélvezői nem a tiroli lakosok voltak, hanem München és Milánó, mert sokkal jobb volt a kettő között az összeköttetés. Tehát gyakorlatilag itt nem mindig esik egybe a kettő, és ez a a privát befektetők számára nehézséget jelent, amikor itt nem csak a létesítésről van szó, hanem a hasznosításról is. És ennek kapcsán egy nagyon komoly probléma azonosítható, mégpedig az, hogy a magánbefektetők beszállása, belépése nehézséget eredményezhet-e, ugyanis egy nagyon világos és közvetlen összefüggésre van szükség, hogy látható legyen a haszon, hogy megtörténhessen a befektetés. Ha ez indirekt módon valósul csak meg, akkor ez nem fog menni. Tehát, hogyha az építés, a létesítése az infrastruktúrának értelmes dolog, tehát valóban európai többletértéket teremtés nem csak valami absztrakt dolog, hogy lesz egy út, ami majd átmegy a határon, akkor éppen ez a kérdés merül fel, és számomra az euró kötvényekkel kapcsolatos kérdés nagyon-nagyon attól függ, hogy sikerül-e világosan meghatározni a kritériumokat, előfeltételeket, hogy egyáltalán legyen értelme ennek az egésznek, és azt is meg kell bizony néznünk nagyon pontosan, hogy milyen ösztönző hatása lehet mindennek az adósságállományokra az adott és érintett tagállamokban. Másképp fogalmazva, ha Ausztria eladósodik, és ebből két másik állam profitál, hát akkor itt a dolog megint bajos lesz, és hogyha csak 30 év múlva realizálódik a nyereség, akkor az is problémákat vethet fel. Ezek olyan dolgok és összefüggések, és hogyha a reálgazdaságra gondolunk, hát számunkra az a fontos. És hogyha a pénzügy, a pénzvilág profitjára gondolunk, akkor más a helyzet, mert akkor körbe lehet járatni a pénzt. Háromszor jó sokan keresnek rajta. De hogyha arra gondolunk, hogy a reálgazdaságban akarunk nyerességet produkálni, akkor bizony nehézségekkel találjuk magunkat szembe akkor, hogyha a feltételeket nem sikerül nagyon pontosan meghatározni, és ez az erős kormányzás és a szavahihetőség nem adott a piacon. Tehát ez a meghatározó kérdés számomra. És természetesen itt van még a, a hitelesség kérdése is az értékelés során, amikor a pénzügyi eszközökről beszéltünk, akkor láttuk, hogy a piacok folyamatosan büntetnek, mert amivel mi szolgálni tudtunk, azt nem látták kellően elfogadhatónak nem volt, az számukra teljesen hiteles. Persze az értékelés egy jó eszköz, ez világos. Csak akkor, amikor levonjuk a következtetéseket, akkor a projekt méretét, a befektetők teljesítőképességét és az időtávokat, amelynek keretében megvalósulhat a nyereség, figyelembe kell venni, különben ö, kisiklás történhet, és a pénzügy, a finanszírozó társaságok pedig abban érdekeltek, hogy a siker, vagy konkrétabban fogalmazva nyereség hol jelentkezik, és hol jelentkeznek a költségek, és mennyire hiteles a finanszírozás tartósan. És ezzel kapcsolatban vannak két teljeim, hogy valóban eljutunk-e valahova. Én még mindig szeretnék egy okos jelentést mindenről, és az, hogy a kritériumokat világosan meghatározza a bizottság. Mert amivel egyelőre rendelkezünk, véleményem szerint, és ezt meg is vizsgáltattam számos szakértővel, ez bizony nem motiválna senkit, hogy beszálljon és finanszírozza ezeket a projekteket. Gross kollega. Hát igen, nagyon szépen köszönöm én is a szót, és köszönöm szépen ezt a jelentést és néhány gyakorlati kérdésem lenne csupán. A, ha jól értettem, akkor a kiválasztási kritériumok a kísérleti fázisban a transeurópai hálózatokra vonatkoznak jelenleg, és nem arra, ami majd a jövőben e, vár ránk. Azonban az együttműködés különösen az Európai Befektetési Bankkal módosul, változik. És akkor a kérdésem az, másképp közelítve a dologhoz, nem akarok olyan kritikus lenni, mint az előttem szóló, aki a tanulmányt bemutatta, hogy pontosan milyen szerepe lesz az EIB-nek mindebben. E, akkor a szakértői véleménye döntő lesz a projektek ki kiválasztásánál, vagy pedig a most meglévő kritériumok, amelyek az első választás során érvényesek, és aztán jönnek csak az EIB pénzügyi feltételei, és csak azután születik meg a döntés. Ez az első kérdés. Második dolog. Most néhány eszköz, instrumentum párhuzamosan fut egymás mellett. Ezeket lehet kombinálni a projektekben, vagy az egyik kizárja a másikat. A harmadik kérdés pedig ismételten nagyon jónak tartom, hogy 15-20-szor említünk egy dolgot, de azért jó lett volna a arról beszélni, hogy ez a, ez a növelő hatás ma még megjelenik el, ahogyan ezt, ezt említették, és ha jól értettem, akkor a Kansen úr, a jelentés készítője azt mondja, hogy egy lépéssel előbbre szeretnének menni, lépni ezzel, mert amit a projekt bondok, a projekt kötvények biztosítanak, az összefügg a kockázatvállalással is, és hát persze az infrastruktúra finanszírozásával. Ami engem érdekel, az az, hogy a felelősség eh, hogyan alakul ebben a eh, kérdésben. Ki lesz a felelős? Ki viszeli a felelősséget az Európai Bizottság, vagy inkább az a, a projekttársaság, a projektet irányító mm, magán eh, társaság? Köszönöm, Meissner asszony. Én is köszönöm a szót azt gondolom, hogy 2012-2013 az időszak, amikor a kísérleti projektek futnak. Ez már így van. Ez sürgős, ha egyáltalán le akarjuk ezeket zárni. Ez egy nagyon ambiciózus cél, ugye 230 milliót és 4,6 milliárdot próbálunk rekrutálni, hát ezt mondta Oli Rén, hogy ez biztos. Hát a, a bizottság már erről gondolkodik, tehát a kérdés az inkább a bizottsághoz szól, hogy nem tudnának kell egy kicsit jobban engedni, vagy leereszteni, hogy itt kicsit vulgárisan fogalmazzak, mert 2013-ig bizonyítani akarjuk ennek az egésznek a jogosultságát. Hát akkor csak itt tudjuk majd a CEF-et folytatni. Hát én legalábbis úgy értelmeztem, hogy most a 230 milliót kis részletekben bizonyos projektekre áttekinthető módon akarjuk alkalmazni, és hát itt nagyon fontos a menetrend rend, az időtávok betartása, ez vonatkozik az EIB-re, hogy az EIB hogyan járul ehhez hozzá, és akkor ott van már egy nagyobb tétel, ami esetleg további befektetőket ösztönözhet arra, hogy beszálljanak a projektekbe. Másrészt kérdezem, vannak-e a bizottságnak elképzelései arra vonatkozóan, hogy ez milyen projekteket fog át? Nem tudom. Van erre válasz? Köszönöm, és akkor mielőtt a bizottságnak adom meg a szót, én is szeretnék néhány kérdést feltenni a jelentés készítőjének. Main úr az imént tulajdonképpen már válaszolt néhány kérdésre a projekt kötvényekkel kapcsolatban. Hát nem tudom, hogy ez most akkor sikeres, le, sikeres lesz, vagy nem lesz sikeres, és hogy miért folyamatosan csak arról hallunk, hogy óvatosnak kell lenni, a pénzügyi intézményekkel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy ők milyen véleményt mondanak a projekt kötvényekkel kapcsolatban. Barroso úr ugye úgy tálalta, hogy a projektkötvény az a csodaszer, ami majd minden problémát megold, és amikor a szakbizottsági elnökök értekezletén felmerült az a kérdés, hogy valóban jól működnek-e majd a projektkötvények, akkor beszéltünk arról is, hogy ezeket hogyan lehet a tagállamokban megvalósítani, és hogy ezek hogyan kapcsolódnak a PPP-khez, és hogy ezekkel nem lehet -e esetleg visszaélni. És beszéltünk arról is, hogy ugye össze kell gyűjtenünk a pénzt, hogy meg tudjuk valósítani ezeket a projekteket, és hogy ez az egész eljárás ideig úgymond divatos lesz és működik, de aztán majd kimegy a divatból, és akkor mi történik? Úgyhogy nagyon sok aggályt hallhatunk a projekt kötvényekkel kapcsolatban, hogy ez lesz a mindenségek valhallája, és hogy ez majd megoldja minden problémát, vagy sem. Nézek a bizottság képviselőire, hogy ki fog hozzászólni. Remélem, hogy eldöntötték. Brian, lehetne, hogy mind a ketten hozzászóljunk? Röviden Tomás kezdi, és utána én folytatom. Lehetséges? Rendben, lehetséges. Tudom, hogy önök mind a ketten szakértők, úgyhogy mind a kettejüket meg fogjuk hallgatni. A bizottságé a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégámnak, hogy megadta a lehetőséget, hogy én szóljak hozzá először. A prezentációból, az imént még a tanulmányról szóló prezentációból egyértelműen kiderültek a tenes finanszírozással kapcsolatos tapasztalataink. Kiderült az, hogy többféle és több típusú szűk keresztmetszettel kell megküzdenünk. Itt vannak administratív problémák, a koordináció hiánya is felmerült, illetve az is, hogy a projektek finanszírozása nem megfelelő. Ez is kiderült egy régebbi tanulmányból. Ez olyan aspektus, amit mindenképpen szeretnénk megoldani a projektkötvényekkel. A cél az, hogy a projektkötvények az intézményes befektetőket, biztosítókat, nyugdíjintézeteket vonzák, tehát olyan intézményeket, amelyek alapvetően hosszú távú beruházásokban gondolkodnak. Megpróbáljuk tehát őket bevonni az infrastruktúra finanszírozásba, és így helyettesíthetünk, illetve kiegészíthetünk banki hitelezéses finanszírozásokat, amelyekkel együtt dolgoztunk de hogy hogyan működtek ezek ugye a múltban, azt tudjuk, és tudjuk, hogy a banki hitelekkel való finanszírozás egy részéről le kell mondanunk a jövőben, egyrészt azért, mert útközben be következett ez a válság. És azok a hitelfinanszírozások, amelyek eddig működtek, azok most már nem működnek, mert a kockázatokhoz való hozzáállás megváltozott a bankoknál a válság miatt. Így tehát nekünk is másmilyen kezdeményezéseket kell elindítanunk. Megpróbáljuk tehát kiegészíteni az eddigi lehetőségeket, mert most már nagyobb ambíciókat fogalmaztunk meg az infrastruktúrákkal kapcsolatban. Mint mondtam, hosszú távú beruházásokra várunk. Az egyik parlamenti képviselő az imént elmondta, hogy ez minden projekt problémáját nem fogja megoldani, tehát ez egy nem, nem egy mindenkire alkalmazható megoldás, ez valóban így van, és ezt a konzultáns cégtől érkező kolléga is elmondta. A tőkepiacos finanszírozás részben megvalósítható bizonyos projektekre, más projektekre viszont hitelalapú finanszírozást kell alkalmazni. Tehát az egyik így működik, a másik úgy bizonyos esetekben Intézményes befektetőkre támaszkodhatunk, más esetekben pedig más eszközökre. Tehát nincsenek egyértelmű és mindenkire alkalmazható megoldások, mindenhol kell kiegészítő finanszírozási megoldásokat találni. Ez a kulcsfontosságú elem a projektkötvényekkel kapcsolatban. És tudjuk, hogy a projektkötvények nem fognak megoldani minden problémát, mondjuk a PPP-k tekintetében, vagy az infrastruktúrális uh, beruházások tekintetében, sem pedig az EIB-vel kapcsolatos problémák tekintetében. Egyelőre a kísérleti stádiumban vagyunk, és az EIB mindenképpen fontos partnerünk. Egyébként nem annyira könnyű alternatívákat beazonosítani az EIB-hez képest, és mindjárt rátérek itt a fontosabb kommentárokra. Tehát az EIB-t ismerjük, tudjuk, hogy hány projektet, hány prioritás projektet finanszíroztak, és az egyik tisztelt képviselőit beszélt a projektek monitorozásáról is, tehát hogy az EIB követi is ezeket a projekteket és szó esett arról is, hogy a költségvetési hozzájárulásoknak mindenképpen kiegyensúlyozottnak kell lenniük, és a kockázatok megosztásában szükség van az új típusú beruházókra, biztosítókra, nyugdíjintézetekre. De hát nem tömörülnek itt az ajtó előtt, és kopogtatnak, hogy mindenki szeretne beruházni, úgyhogy nekünk kell erőfeszítést tenni, hogy bevonjuk ezeket a szereplőket. Sok esetben voltak késlekedések, és ezek a késlekedések is az okai annak, hogy ezek az új befektetők nem tolakodnak. Ezt elmondták egyébként a hitelminősítő intézetek is, tehát sokkal több információ, sokkal több adat kell, hogy rendelkezésre álljon a lehetséges befektetőknek, intézményes befektetőknek, nyugdíjintézeteknek, biztosítóknak ahhoz, hogy valóban, amikor a projektet elfogadják, meglegyen a megfelelő finanszírozás. mindez a válság utáni időszakban, vagyis most még sokkal fontosabb, mint a válság előtt, tehát most tényleg fontos kiegészítő finanszírozási lehetőségeket találni. És most nézzük Káncsán úr szövegét, illetve az átletett javaslatokat. A jelenlegi helyzetben, amiben most vagyunk, költségvetési megszorításokra van szükség általánosságban. De akkor most nézzük a kötvényeket. Tegyük fel, hogy az Európai Unió kibocsátja ezeket a kötvényeket a projektek finanszírozására, de akkor meg kell néznünk, hogy az európai költségvetés vajon úgy épül-e fel, hogy kötelezettséget vállalhat a jövőre nézve a kötvények tekintetében. Tehát, hogy ezeket a kötvényeket külön eszközként használjuk-e, vagy pedig kapcsoljuk ezeket az Európai Unió költségvetéséhez, amely egyfajta felelősséget vállal majd a kötvényekért. Vagyis meg kell néznünk, hogy milyen struktúrákat alkalmazunk, hiszen itt hosszú távú kifizetésekről és hosszú távú kötelezettségvállalásokról van szó. A költségvetésen belül bizonyos változtatások már történtek a válság tekintetében. Az IFSM-nél én vagyok a felelős Portugália, Írország, Románia, Magyarország esetében, én voltam tehát a felelős, és akkor létrejöttek ezek a külön kontingensek a költségvetésen belül bizonyos országok irányába, de azért nagyon sok márzsunk nincsen ezeknek a kifizetéseknek a kezelésére. Tehát ezeket az előirányzatokat azért óvatosan kell kezelnünk, meg kell néznünk, hogy pontosan mik a költségvetési előirányzatok, és hogy az Európai Uniót ne tegyük ki pénzügyi kockázatoknak. Most átadom a szót a kollégámnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném röviden kiegészíteni projektekkel kapcsolatban azt, amit a kollégám elmondott. Beszéltünk arról, hogy a projektbondok hogyan működnek. Tomás már elmondta, hogy ez az eszköztárunknak csak egy eleme a finanszírozás tekintetében. Most a délután folyamán felmerült már egy nagyon fontos üzenet. Az egyik az, hogy a projekteket ki kell egészítenünk a megfelelő támogatásokkal tehát a folyamatban lévő projekteknél meg kell találni a megfelelő végrehajtókat és a megfelelő finanszírozási lehetőségeket. Mindehhez megvannak az eszközök, akár az egész eszköztárt is felhasználhatjuk. Tehát ezek a projektek csak a megfelelő eszközök felhasználásával válnak életképessé és finanszírozás szempontjából egészségessé. Először ugye nyilván a kísérleti stádiumon kell átmenni. Mondjuk, hogyha a TEN-T komprehenszív hálózatról, vagy pedig a hálózatról beszélünk, akkor vannak itt már olyan projektek, amelyek folyamatban vannak, és az EIB is elkötelezett projekt projekt végrehajtó, és azt is megnéztük, hogy milyen projektek esetében alkalmazható a projekt kötvény. Most az év végéig az EIB-vel egy stratégiai projekt kidolgozási tervet fogunk elkészíteni, és a törzshálózatnál a pontos prioritásokat is ki kell majd jelölnünk. Tehát meg kell nézni, hogy amikor szükséges, akkor lehet projekt, eset, projekt kötvényekhez fordulni, bizonyos más esetekben az LGTT-t kell használni, illetve nemzeti finanszírozást, vagy pedig az EU tentés finanszírozásból lehet átcsoportosítani pénzeket. Tehát először a kísérleti fázis következik be, ami általában rövid, és akkor nagyon óvatosan kell eljárnunk az EIB-vel, hogy mindig megkapják a megfelelő információt a kísérleti stádiumról és a Connecting Europe Facilities-ről, a CEF-ről, és amikor véget ér a kísérleti fázis, akkor életbe léphet a CEF, remélem, hogy a CEF már elfogadásra kerül majd a következő hónapokban, és akkor ez is megfelelő innovatív finanszírozási eszközzé válhat. 200 millió van a tentén belül az EGDT borítékon belül közlekedési kérdésekre, az EIB-vel folytatjuk a tárgyalásokat. Mi úgy véljük, hogy a kísérleti fázisra ez megfelelő és észszerű pénzösszeg, és a CEF-en belül a következő finanszírozási időszakban további összegek állnak majd rendelkezésre, és akkor így folyamatosan kerülhetnek kidolgozásra és végrehajtásra a projektek. Remélem, hogy a legtöbb kérdésre válaszoltam, talán kimaradt egy a kormányzással kapcsolatos, ez is a döntéshozatallal kapcsolatos. Tulajdonképpen erről már beszéltünk itt ebben a szakbizottságban, és mint ahogy Michael is elmondta, az EIB vállalja a többlet kockázatot, Úgyhogy a fennmaradó kockázat mindenképpen az EIB-hez kerül. A bizottságnak is megvan a saját felelősségi köre, a mi felelősségi körünk az, hogy a projektek megfelelő formába kerüljenek, és utána, hogy az EIB elindíthassa a megfelelő finanszírozási eljárásokat, hogy ezek a projektek valóságá válhassanak. Köszönöm szépen a projektbonddal és egyébként az egész szöveggel elvégzett munkát az előadónak, illetve a szakbizottságnak. Komoly munka vár még a szakbizottságra is, az Európai Bizottságra is és a tanácsra is és reméljük, hogy ezek az eszközök nyárra már elérhetőek lesznek, akkor elindulhat majd a kísérleti fázis, és természetesen hogyha nyáron megtörténik az elfogadás, akkor nyitottak vagyunk arra, hogy visszajöjjünk ide a parlamentbe, és beszámoljunk azokról a projektekről, amelyeket beválogattunk a kísérleti stádiumba, és utána pedig természetesen a CEFES szakaszról is beszámolunk. Káncsán úr esetleg röviden lezárná ezt a vitát? Credo che valga la pena di, di, di aggiungere... Azt hiszem, valamit még muszáj hozzátennünk. Ezzel a dossziéval nem az volt a célom, hogy az Európai Uniónak elszigetelten a piacra kéne lépnie, nem. Az volt a célom, hogy vitát nyissak, hogy megtudjuk, hogy, hogy politikai szempontból mi az okosabb, hogy a projektvállalatokat vigyük a piacra, vagy mi közvetlenül Európai Unióként menjünk el a piacra. Attól függően, hogy melyik lehetőséget választjuk, teljesen más módszert kell követnünk. Sokszor beszélünk erről, és úgy tűnik, hogy úgy tűnik, hogy megvan az akarat, hogy az infrastruktúrákat prioritásként kezeljük, és ezért halandóak vagyunk bizonyos áldozatokat hozni, legyen ez legyen ez a projektbond, ez az eszköz, de ha valakinek a piacra kell menni, azok nem mi legyünk, hanem legyenek a projektvállalatok. Az LGTT-ből a 200 milliót átemeltük, tehát az LGTT-ből valamit elveszek, akkor akkor értéket is veszít, mindenből egy kicsit elveszek, hozzáadok, de hát nyilván akkor a projektbontnak csak akkor lesz értelme, hogyha megtöltjük azt matériával. Próbáljuk a magántőkét vonzani, de pontosan milyen összegre van szükség? Mi a teljes összeg? Ezt próbálom én felfogni. Azt próbálom feltárni, hogy ezt a nagy, hogy, hogy ezen, ennek a nagy lépésnek a megtételére megvan-e a politikai akarat. Még egy dolog. 93-ban, és itt van a dokumentum, két új eszköz jelent meg, és Del, Delor eh, jobboltából történt ez, az Európai Uniós kötvények megjelő, megjelentek akkor, hosszú lejáratú kötvények voltak ezek, stratégiai érdek, érdekű infrastruktúrális célok meghozatalára történt ez. Egyébként pedig egy másik eszköz is született, ezek voltak olyan, tehát PPP-k voltak ezek, ez a második eszköz, PPP-k voltak, amelyeknek a célja hasonló volt, mint a mi mostani projektkötvényünk. Hát ezért teszem fel a kérdést, hogy most akkor politikai szempontból megvan-e az akarat? Van egy, jelenleg ugye a, a kísérleti projekt fázisban vagyunk, de ennek a javaslatnak nincs értelme, ha nincs meg mögötte az akarat. Nagyon fontos, nagyon vonzó ez, a, ez az új eszköz, de egy business planben, ha egytől százig lehetne, egytől százig lehet értékelni, akkor csak ak- akkor hiányoznak alapdolgok. Tehát ez, ez, a, ez a projekt el se fog indulni, hogyha bizonyos dolgokról ö, nem gondoskodunk hosszú távon kell gondolkodnunk, nem lesz addig megtérülés, nem lesz meg a hozam, amíg el nem indul ez az egész. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A módosítások beterjesztésének határideje március 6-a, a közlekedési bizottságban pedig március 27-én szavazunk. A költségvetési bizottságban pedig április 24-én lesz a szavazás március 6, március 27, április 24, tehát három dátum. Köszönöm szépen, Káncsán úr! Ezzel a mai ülés végére éltünk. most a koordinátorok ülése kezdődik körülbelül 10 perc múlva, addig egy kis technikai szünet, és aztán kezdődik is a koordinátorok ülése. Kérem, azok maradjanak csak, akik itt maradhatnak. Egyébként meg jó éjszakát!